érzelmek jobban mobilizálják az embereket, de ezek veszélyesek, az tűzzel játszunk, és ez nagyon destruktív lehet. Ezért én azt támogatom, hogy egy méltóságteljes és tisztességes és méltányos megközelítést alkalmazzunk, tisztességes társadalmat hozzuk létre, amelyben az emberek megtalálják a helyüket. A szavainkat tettekkel, hogy kövessék erős igazságszolgáltatásra, oktatásra, szociális hálóra van szükség mindenki számára. Köszönöm szépen az Álda nevében, pedig megadom a szót Intvert asszonynak. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Tisztelte Pellegrini úr, nagyon örülök, hogy itt van. Néhányszor találkoztunk már korábban, tavaly a drámai eseményeket követően, eh, amelyekre sor került Szlovákiában eh, Ján Kusák és Mártina Kuznyirova meggyilkolása után. Erre vissza fogok térni hamarosan, de hadd mondjam el, hogy az ön országát eh, a Rule of Law Monitoring csoport elnökeként látogattam meg, kritikus kérdésekkel érkeztem az országba, de úgy éreztem, hogy mi európaiak össz, jó a kapcsolatunk, én most tényleg dédelgetem Szlovákiát, és egyetértek azzal, hogy nincs Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Észak-Európa, Dél-Európa, egy Európa van, és itt az ideje annak, hogy elkezdjük ezt érezni, főleg Nyugat-Európában, ahol még mindig egyszemükre vakok sokan. Én üdvözlöm az önbeszédét, ez azt mutatja, hogy hajlandó vezető szerepet vállalni, e, Európa barát, ambiciózus beszédet hallottunk, és világossá teszi azt, amit az ALDE is mond, az Európai Uniónak többnek kell lennie, mint technokrata kormányközi szövetségnek. Politikai unióra van szükség, hogy a politikai kihívásokra választ tudjunk adni, hiszen ez az egyetlen lehetőség arra, hogy globális vezetők maradhassunk. Az ön beszéde tehát kiváló volt, de mint ahogy tudjuk, a valódi vezető szerep az nem szavakban mutatkozik meg, hanem tettekben. Az önök országa is nagyon megosztott, mint sok más ország Európában, az erők különböző irányba húznak, és eh, hadd utaljak a Rule of Law eh, Monitoring Group elnökeként tett látogatásomra. Láttam sok pozitív eh, fejleményt Szlovákiában, láttam, hogy az intézmények erősek, és hogy főleg a civil elkötelezettség erős Szlovákiában, és a a dicséret illeti ezért. De sok aggodalom még mindig fennmarad, és újabb aggodalmak adódnak ezekhez azt kérem, hogy ugyanezt a felelősséget mutassa ezen aggodalmak kezelésében is, hiszen valamilyen értelemben az önkezében van a kulcs, az Európai Unió jövőjéhez való kulcs, és az önök döntései eh, nem csak a saját országuk, hanem az Európai Unió jövőjét is meghatározhatja, hiszen örök megmutathatják, hogy mely erők fognak az Európai Unióban nyerni és ez az, figyelmeztettem, ez a választási lehetőség terhet is jelent. Ön azokhoz akar csatlakozni, akik a rövid távú választási vagy anyagi érdekeket állítanak az általános érdekek elé, azokhoz akar csatlakozni, akik, akik korruptak, akár a szervezet bűnözéshez is öm, kapcsolódnak, vagy a másik lehetőség bátor és bölcs döntést akar hozni, olyan akar, úgy szeretne megjelenni a történelmi könyvekben eh, később, mint aki eh, eh, mintát ad azoknak, akik Európa barát, bátor, bölcs vezetőként döntenek. Én remélem, hogy a jövő útját választja, és én azt javaslom, hogy Ficóval ne működjön egyet, hiszen ő az régi Szlovákia, ön pedig az új Szlovákia. Azt is meg lehet, az is az önvállán nyugszik, hogy megmutassa, hogy a visegrádi négyek Európa barátok nem reakcionista maradi politikusok gyülekezete, és nagyon fontos Jan és Martina gyilkosságát is feltárni, és nem csak azt felmutatni, hogy kik azok, akik konkrétan a gyilkosságot kivitelezték, hanem hogy ki áll e mögött illetve kilenc alkotmányos bírósági, alkotmánybírósági bíró kinevezése is várat magára, illetve hamarosan sorra kerül remélhetőleg, mert így nem működőképes az alkotmánybíróság, illetve a média törvény vissza módosítása is nagyon fontos lenne, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága ne szenvedjen hátrányt. Aztán emellett említenem kell, hogy a nyomozás során János Martina gyilkossága kapcsolatos nyomozás során a korrupciós ügyekre is nagyon fontos hangsúlyt helyezni. Tehát elég nagy terhet helyezek, helyezek az ön vállára, az ön bölcsességében bízom, ön bízhat az Európai Parlamentben, és én személy szerint az elkövetkezendő időszakban elkötelezettséget vállalok amellett, hogy együttműködjek önnel és a szlovák civil társadalommal, hogy biztosítsuk együtt azt, hogy ön ezt a vezető szerepet vállalni tudja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most Ská Keller következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen a miniszterelnöknek, hogy itt van velünk, és európai jövőjéről beszél velünk. Ennek különböző aspektusai vannak. Az egyik, amire szeretnék koncentrálni, ez a demokrácia kérdése. Azt gondolom, hogy az, ahogy az Európai Unió a demokrácia deficitet kezeli, ez döntő lesz a jövőben is és nyilván a demokratikus eljárásokat javítani kell az Európai Unión belül, ez fontos. A kérdés az is, hogy hogyan kezeljük a tagállamokat, azokat, amelyek visszafordítják a jogállamiság, a demokrácia, a civil szabadságok helyzetét. Lehet, hogy Magyarország a legrosszabb példa ezen a területen, de más országokban is vannak hát, visszalépések, nem szabad szemet húgyni, elfelejt, e hogy mi történik, a médiaszabadsága, a gyülekezési szabadság, véleménynyilvánítás szabadsága és egyéb területeken. Szlovákiában egy újságírót gyilkoltak meg azért, mert korrupciós ügyeket eh, kívánt feltárni, és ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Eh, nem szabad, hogy ez bárhol is az Európai Unióban megtörténhessen. Itt az ideje, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, főleg Európai Uniós szinten, mert olyan sok polgár van kint az utcán, Budapesten, Varsóban, Bukaresten, ben, akik azt kérik, hogy az Európai Unió segítsen, lépjen fel, mert a saját kormányuk már nem hallgat rájuk és ők is olyan polgárok szeretnének lenni, mint bárki más az Európai Unióban. De ahelyett, hogy segítenénk európai szinten, inkább azt látjuk, hogy a pártok között vita van, konfliktus van, ezek most a te rossz, a te párt családodhoz tartoznak, vagy a te párt családodhoz tartoznak. É, az én frakcióm azt javasolja, hogy egy független bizottság jöjjön létre, szakértőkből álló bizottság, hogy megvizsgálja a demokrácia és a jogállamiság helyzetét a tagállamokban, van, amely aztán ajánlásokat tesz, mielőtt túl késő lenne, mert ez is probléma, mert most általában hagyjuk, hogy a dolgok túlságosan elfajuljanak, mielőtt reagálunk. Emellett meg kell néznünk az Európai Uniós alapok kérdését is itt, mert sajnos egyes kormányok ezeket az alapokat arra használják, hogy a saját kis személyes kedvenc projektjeiket finanszírozzák ebből, és közben biztosítsák azt is, hogy előnyösen, előnyösen tájékoztassanak őróluk. De nagyon fontos, hogy, hogy Európa Például a polgári kezdeményezésekben is fontos szerepet játszik, ezek finanszírozásában is fontos szerepet játszik. Hogyan tudjuk okosan kezelni ezt a helyzetet, anélkül, hogy megszüntetnénk a támogatást az európai polgároknak, nyújtott támogatást, mikor az európai egyes tagállami kormányoknak szól a, a, a szankció. nagyon fontos, hogy a pénz megérkezzen a polgárokhoz, és a polgárok előnyére váljon, anélkül, hogy a nemzeti kormányok eltérítenék. Ez a legnehezebb megoldás. Lehet, hogy a finanszírozás felfüggesztése lenne a legkönnyebb, de az, az megint csak nem előremutató. Nagyon sok beszédet hallottunk, különböző aspektusokat, ön, ön is említette az egység kérdését, ez tényleg nagyon fontos, mi, tá, mi számítunk arra, hogy ön ezeket a gondolatokat a tanácsban is felveti, és ez nagyon fontos lenne, mert a tanácsban sok javaslatot blokkolnak, ami innen jön a parlamentből, és a demokrácia és a jogállamiság, a, a sajtószabadság kérdése Szlovákiában fontos, a csalás és a korrupció elleni fellépés sehol sem egyszerű, de mindenképpen tenni kell ezért. Szlovákiában volt arra példa, hogy ez nagyon sürgős lenne. Ezek a kérdések mindenképpen fontosak a jól működő ország számára, ahhoz, hogy ez reformokat megvalósíthassuk. És aztán Ján Kucsák és Martina Kusnyirova gyilkos meggyilkolásának az ügyét ki kell vizsgálni. Azt gondolom, hogy ezen a területen az Európol is fontos szerepet játszik, hogy megtaláljuk, hogy kik irányították ezt a színfalak mögött. Köszönöm szépen! A GUNGL frakció nevében Konnesnek képviselője szó. Děkuji, pane premiére, e, za to, že jste dnes mezi nás zavítal a jsem velmi ráda, že tu za... Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a miniszterelnök úrnak, hogy itt van. Nagyon örülök, hogy egy közép-európai ország képviselőjét hallhattuk ma, aki a Visegrádi négyeknek is tagja. Úgy gondolom, hogy itt a parlamentben egy téves kép alakult ki ezekről az országokról. Bízom benne, hogy a miniszterelnök úr beszéde rámutatott ma arra, hogy a Visegrádi négyekről alkotott téves elképzelések nem mindig tényeken alapulnak. Örülök, hogy bemutatta az európai jövőjével kapcsolatos elképzeléseit, és köszönöm önnek, miniszterelnök úr, hogy ilyen kóciák meggyilkolásáról is szólt néhány szót itt az Európai Parlamentben. Ez az eset az Európai Unióban az ország megítélését nagyban befolyásolta. De egy szuverén országról van szó, Szlovákia esetében, amely megragadja, megteszi a szükséges lépéseket, és továbbra is biztosítja a demokratikus értékek érvényesülését. A jelenlegi szlovák kormány első ízben bevezette az ingyenes ebédet a diákok számára az iskolákban, kiegyensúlyozott költségvetést készített, és növelte a közszolgák béreit. A munkanélküliség csökken, a gazdaság növekszik, és a bérek is folyamatosan növekednek. A bér rekordszintű növelését is tervezik, ezek mind-mind pozitív jelzések. Ugyanakkor mindezen okokból kifolyólag látni kell azt, hogy Szlovákia egy összetett ország. Évekkel ezelőtt azt kértem a kollégáktól, hogy mindenütt vizsgáljuk meg a demokratikus ellenőrzés kérdését, és amellett érveltem, hogy a szlovákiai hatóságokra bízzuk Jan Kucsiek és barátnőjének meggyilkolásának feltárását. Biztos vagyok abban, hogy Szlovákiát segíteni kell és támogatni kell, hogyha Szlovákia ezt kéri, de nem szabad Szlovákiát elítélni, hogyha segítséget kér. Miniszterelnök úr nagyon helyesen fogalmazott Szlovákia képes arra, hogy megoldja a helyzetet. Ma azonban az a helyzet, hogy az egész Európai Uniónak segítő kézre van szüksége. Ön azért jött ma el hozzánk, hogy bemutassa nekünk az Európai Unió jövőjéről szóló elképzeléseit. Az Európai Unió jövőjéről szóló eszmecserét folytatni kell, pont most, amikor Egyébként ma Londonban egy további fontos Brexit szavazásra kerül sor. Úgy gondolom, hogy a problémáinkat a következőképpen foglalhatjuk össze. Először is az Európai Bizottság túl erős és túl távol áll az európai polgároktól. Az Európai Polgá- Parlamentnek nincs jogalkotási kezdeményező joga, valamint harmadsorban az Európai Unió nem elég szociális és nem elég demokratikus. Mindehez jön a rendkívül veszélyes éghajlatváltozás. Nem csak a szélsőséges időjárási jelenségekre gondolok, hanem arra tényre is, hogy a korábban termő terü- termékeny területek sivataggá válnak, az óceánok áramlatai irányt váltanak, és ez kihatással van az éghajlatunkra. Az Európai Uniónak most már újra az európai polgárokra kell összpontosítania. Elérkezett a ciklus vége, egy olyan időszak következik, egy olyan időszak végéhez érkeztünk, amikor is az Európai Bizottság egy fél éven keresztül csak nézelődött, aztán a migrációról tárgyaltunk, aztán a Brexitről tárgyaltunk, és most gyorsan a ciklus végén még megpróbálnak összecsapni pár dossziét, megpróbálnak ajándékokat adni a választópolgároknak, így például a nyári időszámítás eltörlésével foglalatoskodnak, miközben az EU-s polgárok tényleges gondjaival nem foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy az európai polgári kezdeményezés kapcsán is van mind javítani. Kezdetben sokat, remény, sokat reméltünk ettől a kezdeményezéstől. A polgárok most már reformot követelnek, de ebben sem jutottunk messzire. A polgári kezdeményezés reformja helyett újabb akadályokat állítottunk a polgárok útjába, akik nem tudnak nagyobb arányban részt venni az európai demokráciában, hanem csak súlyosbodnak a problémák. Köszönöm még egyszer, hogy itt van miniszterelnök úr, és remélem, hogy a mai vita során nem arról van elsősorban szó, hogy Szlovákiának mit kellene tennie, hanem hogy az EU közösen mit tehet. A demokrácia diretta. EDD frakció nevében Paxas képviselője a szó. Pone pirminike, pone premiére. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterelnök úr. A fő kérdés ma azt hiszem az, hogy miért. Miért van az, hogy az Európai Unió valósága ma miért tér el olyan nagy mértékben az alapító atyák álmától? Folyamatosan fürkészszük a választ, keressük a választ erre a kérdésre, Úgy gondolom, hogy az európai politikusok fellépése tönkretette az eredeti elképzeléseket. Egyelőre csak az Egyesült Királyságot veszítettük el, de ez az utolsó figyelmeztetés. Az utolsó figyelmeztetés azoknak, akik Európát lényegében akarják megváltoztatni. Nem beszéltünk globális Európáról, nem létezhet globális Litvánia, és nem létezhet globális Szlovákia sem, amely országot egyébként ma itt Pellegrini úr képviseli. Szlovákia jelen pillanatban a Visegrádi négyek csoportját elnökli, és egy sokkal korszerűbb európai víziót vázol fel, mint például amilyen a kapitalista elképzelés. Ez utóbbi a polgárokra dolgozó tömegekként tekint, akiknek nincs hazájuk. Elnök úr és miniszterelnök úr, én litván állampolgár vagyok, és az is maradok, és sohasem leszek az Európai Unió polgára. senki sem akarhat lemondani saját hazája állampolgárságáról. Az Európai Unió elveszítette identitását, önazonosságát, egy nagyon beteg Európai Uniót élünk ma meg, amely integrációról beszél, de nem ez az út. Nem ez a mi utunk egy vezetőre van szükségünk, aki eltávolítja a globalizmus és az úgynevezett multikulturalizmus maradványait Európában. Véget kell vetnünk a fenyegetőzésnek, véget kell vetnünk a hazugságoknak, és párbeszédet kell indítanunk, erre van szükség, és nem az ellenkezésre, amely a jelenlegi EU-nak az alapja. Roland de graf, ELNE frakció nevében de graf képviselője szó. Elnök úr. Üdvözlöm a szlovák miniszterelnököt, Pellegrini urat itt az Európai Parlamentben nem értek egyet az, amilyen Európa képető felfestett, ahogy az előttem szóló is azt mondta, az ön politikai színe eltér az enyémtől. Ugyanakkor azért nagyra értekelem a korrupció elleni harcot, amelyet a miniszterelnök vezet hazájában, és támogatom ebben. Nagyon fontos ez Szlovákia jövője szempontjából. Szlovákia a Visegrádi csoport tagja, sőt most adja az elnökségét a Visegrádi csoportnak. Meg kell, hogy mondjam, hogy a Visegrádi országoknak a politikája a migráció témájában mindenképpen támogatandó részemről, meg vagyok győződve arról, hogy ez a helyes út. A Visegrádi csoport egy tükröt ad az Európai Unióval szemben, hiszen az Unió nagyon súlyosan megbukott a migráns probléma kezelésében. Nem megfelelőek a megoldások, tömegesen legalizálják a bevándorlók státuszát. Az Európai Unió hangoztatja az értékeit, de aztán olyan migránsokat fogad be, akik nem fogadják el, sőt gyűlölik ezeket az értékeket. A végén majd még a sáriát is be kell, hogy vezessük az országunkban. Ugyanakkor a visegrádi országok a mi értékeinket támogatják. A szabadság, alapjogok, és ezért támogatom Pelegrini miniszterelnök urat, támogatom a szlovák kormányt abban is, hogy elutasítja az Európai Uniós és az ENSZ migráns megállapodást. Szlovákia elutasítja a totalitárius ideológiát. 1989-ben sikerült megszabadulnia a kommunista rezsimtől. A szlovákok nagyon jól tudják, hogy mit jelent félelemben élni. Mit jelent az, hogy el kell hallgatni azt, amit az ember érez, amit az ember gondol. Ezek a totalitárius rezsimek nem kaphatnak teret Európában. És ezért merül fel az iszlamizáció veszélye Európában. Határozott lépésre van szükség, a politikai szintéren. Mert egyébként ez a totalitárius ideológia fog terjedni, ami abszolút nem egyeztethető össze az, ember, az európai értékekkel, az alapjogokkal, emberi jogokkal. Még egy dolgot szeretnék említeni, sokat beszélünk a hamis hírekről, a fake news jelenségről, Pellegrini miniszterelnök úr is említette ezt. A szólásszabadság az egyik legfontosabb demokratikus értékünk Nagyon helyes, hogy foglalkozni kell a fake news jelenséggel. Ugyanakkor, hogyha döntünk arról, hogy mi számít hamis hírnek és mi valós hírnek, és ebbe hagyjuk a politika beavatkozását, az helytelen. Miniszterelnök úr, Pellegrini úr, szeretném elmondani, hogy ezeket az ideológiákat nem szabad támogatni, hiszen ezek nagyon veszélyesek Európa jövője szempontjából. Szlovákiában határozottan harcolnak a korrupció ellen. Font Szelmeyer úrtól kiindulva, és akár Ukrajnáról van szó, akár Afrikáról van szó, mindenhol föl kell, hogy lépjünk a korrupcióval szemben. Ezért felhívom a bizottságot arra, hogy kövesse azt a példaértékű utat, amit a Szlovákia követ, hiszen a migránsok esetében, akik nem tudnak integrálódni a társadalmunkba, őket nem fogadhatjuk be. A Szlovákia elutasította az ENSZ migráns megállapodást is, így a nemzeti államok identitása kell, hogy prioritást kapjon. Az Európai Bizottságnak le kell mondania, hiszen nem sikerült megoldani ezeket a problémákat. Ujjázdowski képviselője a szó, függetlenektől. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Először is szeretnék köszöntet mondani a miniszterelnök úrnak a beszédéért, és szeretnék köszöntet mondani a nyilatkozatért, illetve azért, hogy mindent megtesznek azért, hogy megtalálják a szlovák újságíró és partnere gyilkosságának a felelőseit. Három konkrét témát szeretnék említeni. Említette a beszédében, hogy meg kell szabadulni a nyugat-kelet megosztottságtól. Tudjuk, hogy sok olyan probléma, amelyel most harcol Európa, a régi megosztottságra vezethető vissza. Második megjegyzésem a szélesebb körű regionális együttműködés. Hogy urat említette, nagyon helyesen, tehát jogos volt ez a megjegyzés. Aztán a protekcionizmus elleni harc, bizonyos országok szeretnék lezárni a piacukat, ami természetesen a verseny rovására megy, és a teljes Európai Uniós fejlődés rovására megy. Ezek a témák nagyon fontosak, és remélem, hogy végre tudják hajtani majd az elképzeléseiket. És most megadom a szót Peregrini úrnak a válaszadásra. Oké, Okay, I do pekne. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Nos, néhány megjegyzés az itt elhangzott témákkal kapcsolatban. Először is köszönetet szeretnék mondani a támogatásért, a támogató szavakért, amelyeket a szlovák köztársaság kapott, és köszönöm, hogy elismerik azokat a területeket, ahol Szlovákia előrelépéseket ért el. Mindannyiukat biztosíthatom arról, hogy a kormány az én vezetésem alatt a világos európai északatlanti irányt nem fogja megváltoztatni. Még akkor is, hogyha a kormány koalícióban vannak esetleg eltérő vélemények, elmondhatom, hogy a kormány felelős a külpolitikáért, és továbbra is ez, a, ez az irány. Szlovákia az Európai Unió tagja, nincs más alternatívája, mint az Európai Unió, és egészen világos az is, hogy, a, hogy Szlovákia a biztonság és a védelem területén soha nem maradhat magára, mert egyedül nem tudja megvédeni magát, ezért szeretnénk felelős tagok lenni ami a jó gazdasági eredményeket illeti, hát ezeket megemlítette a cseh kollega is, nos, annak, és annak e-, ellenére hogy a, az életminőséget javítani szeretnénk, és ezért a szociális területekre is beruházunk. Nos, ennek ellenére is maradnak eh, eszközeink annak érdekében, eltérően attól, mint ahogy egyes NATO tagállamokban ez van, eh, hogy a NATO kötelezettségeinknek is megfelelj, megfeleljünk, és a GDP 2%-át védelmi kiadásokra tudjuk eh, költeni. Ez nem magától értetődő, a nagy tagállamokban sem és itt most nem is annyira minőségről beszélek, és nem is arról beszélek, hogy mennyire készek a csapatok, milyen jó minőségűek, a felkészültek a tagok, nem erről van szó. A holland kolléganő azt kérdezte, Intfeld kolléganő azt kérdezte, hogy melyik utat választom majd, a helyes utat fogom választani, és mindig is azokat a gondolatokat fogom képviselni, amelyeket itt elmondtam eh, a beszédemben, ez az egyetlen megoldás az ország számára. Azt vártam, és ez meg is történt, hogy sokan utalnak erre a tragikus eh, gyilkosságra az újságíró gyilkosságra. Hadd mondjam el, hogy mielőtt erre sor került, Szlovákia, remélem nem tévedek, ezt elnézést kérek, de eh, ha jól tudom, Szlovákia 17. helyen állt, ami a véleménynyilvánítás szabadságának listáját illeti. 28 eh, tagállamban el tudják képzelni, hogy hogy közülük hányan néhány esetben az id, régebbi demokráciák is a nem azon a helyen álltak, mint Szlovákia, ami a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságát illeti. Ezt azért mondom, mert lehet, hogy önök sem tudnak erről. Természetesen ez a tragédia, ez rettenetes, ez rendkívül sajnálatos, és nyilván mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy, az, hogy Szlovákia ezt ne tolerálja. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez ne történhessen meg. Kedves kollega, nem gondolom, hogy a miniszterelnök visszalépését most kommentálni kell, vagy a miniszter visszalépését ilyen módon kommentálni helyes lenne. Azt mondani, hogy a miniszterelnök visszalépett, lemondott. Nem, nem erről van szó. Ez egy nagy politikai gesztus volt, és ez a legnagyobb politikai gesztus, amit egy politikus vállalhat egy országban. Mindent megteszünk a felelősök megbüntetéséért. Mindent megteszünk azért, hogy azok, akik egy gyalázatos tettet elkövették, megbűnhődjenek. A legtöbben már börtönben, rács mögött vannak, és reméljük, hogy ilyen esemény soha többet nem történik meg. Aztán a korrupció és a visszaélés elleni harc. Nos, ezzel kapcsolatban elmondható, azt mondhatom, hogy Mindez, ami 2016-ban még lehetséges lett volna Szlovákiában, mára már nem lehetséges. Keményen dolgoztunk a nyomozáson, komoly intézkedéseket tettünk. Persze az bizottság, a szakbizottság eh, észrevételeit eh, üdvözöljük, eh, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy javítsuk továbbra a helyzetet. Szlovákia egy demokratikus ország, parlamenti rendszer működik nálunk. A hatalom a parlament kezében van, a kormány pedig egy koalíciós kormány. Azt mondhatom, hogy a mezőgazdasági finanszírozás területén mi vagyunk az EU-ban a második ország, amelyben eh, a legalacsonyabb eh, a hiba százalék. A második helyen állunk ebben a statisztikában. A mezőgazdasági pénzek elköltésének hiba százalékáról van szó. Meg lehet, hogy hibák előfordulnak, de ez nem jelenti azt, hogy az egész rendszer hibás volna. Hogyha Szlovákiáról beszélnek, akkor kérem, hogy ne általánosítsanak és ne fújják fel a kis problémákat, vagy illetve egy-két ágazati probléma miatt ne ítéljék el az egész országot. Ezt kikérném magamnak. Ugyanis az önök országában lévő, fennálló egy-két problémából sem következtethetek az egész országra, sem ítélkezhetem az egész országról. Vessünk véget annak, hogy végre valahára, hogy kelet és nyugatban gondolkodunk, és ne is beszéljünk kis meg nagy tagállamról, északi déliről, sőt, a szegény, gazdag tagállamok közötti dihotó megosztásnak is vessünk véget. Hogyha ugyanis Ahogy az egyik képviselőtársuk mondta, az, a, az volna fontos, hogy az EU jól működjön, és mind a nagy, mind a kis államokra figyeljen. Ebben rejlik a sokszínűség, ebben rejlik az EU gazdagsága. Még egy utolsó észrevétel. Mindenki mondta, mindenki említettem, hogy itt az ideje annak, hogy a szép szavakról, szavak után most már a tettek mezeire lépjünk, egyetértek, cselekedni kell. Az európai állampolgárok bizony attól azt érzik, hogy csak beszélünk, csak beszélünk, egész addig, amíg nem teszünk is valamit. Fontos tehát valóban, hogyha ezt a metaforát használhatom, hogy a tettek mezejére lépjünk, és az embereket foglalkoztató napi problémákra keressünk megoldást. Csupán ekkor leszünk képesek arra, hogy az európai állampolgárok széleskörű támogatását élvezzük. Végezetül pedig egy szempontot, egy észrevételt engedjenek meg nekem. Az európai állampolgárok nak leges legelőször is bízniuk kell, tudhatniuk az Európai Unióban. Meg kell, hogy bízhassanak az Európai Unióban, mint a demokrácia, a jólét és a biztonság biztosítójában. Az európai állampolgároknak, még egyszer mondom, bízhatniuk kell az Európai Unióban. és ekkor bízhat majd mindenki a környezetünkben az Unióban. De legelőször is azoknak kell bízniuk az Unióban és a projektumunkban, akik itt élnek, az állampolgárainknak. És hogyha megnyertük ezt a bizalmat, hogyha az állampolgárok bíznak a bizottságban, a tanácsban, a parlamentben, akkor gondolkozhatunk azon, hogy vajon a világ bízik-e bennünk. Először valóban a saját házunk táján sepergessünk, nyerjük meg az állampolgáraink bizalmat. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr! Most pedig a spontán felszólalások következnek. 12-15-kor fog befejeződni a vitának ez a köre. Már is megadom a szót Ranger kollégának. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! hozzánk intézett szavait. Engedje meg, hogy kifejezésre juttassam, hogy minket azért továbbra is aggaszt a szlovákiai jogállamiság helyzete. És jó lenne, hogy ha az ön szavai valóban tettekbe fordulnának át, és az újságíró és barátnőjének a meggyilkolása ügye végre lezárulna a bűnösök teljes körének feltárásával, és Szlovákia nem sorolná be magát Málta és Románia sorába, ahol az ilyen ügyek büntetlenül elsikadhatnak. Ön a jólétről beszélt, arról, hogy sokat fejlődött Szlovákia integrációja az Európai Unión belül. De ahhoz, hogy ez az ország valóban európai értékek alapján működjön, ahhoz el kell oszlatni minden felhőjét a kételyeknek a jogállamiság ö, torzított jellege ö, vonatkozásában, és a felül, hogy a szocialista párt ö, teljesen jogszerűen jár el minden ügyben. Tisztelt elnök úr, miniszterelnök úr, jó azt hallani, hogy a szlovák kormány az Európai Unió egységében érdekelt. Azt mondta miniszterelnök úr, hogy az európai megosztottságokon túl kell lépni, és ö, említette a kelet-nyugati megosztottságot is, mint német, közép-németországi képviselő, ö, magam is tudom, hogy milyen volt Németország megosztottsága, és 30 évvel a békés forradalmunk után mi is érezzük, hogy még nem teljes az egység. Az EU-n belül a nyugatnak el kell ismernie Kelet-Európa hatalmas lépéseit a demokrácia fejlesztése területén, és ez nem pusztán a kohéziós politika dolga, hanem ö, minden szempontból el kell ismernünk a keleti európai országok erőfeszítéseit, és új hidak építésére van szükség. Ön több olyan területet említett, mint például a német-francia kapcsolatokat, ahol pozitív példák vannak arra, hogy hogyan lehet európai módon együttműködni. Kérem, hogy polgárai érdekében a Visegrádi Államok Szövetségében is az európai vonalat erősítse, mert sajnos a visegrádi országok között sok Európa ellenes hang is hallható. Kérjük, hogy tartsa be a felszólalási időt. Engel kolléga kap szót. Említette miniszterelnök úr, hogy ön vonzóbbá szeretné tenni az Európai Uniót. Ugyanakkor miközben mély miniszterelnök asszony éppen a kilépésről tárgyal otthon. Ez korán sem teszi az EU-t vonzóbbá se kifelé, se befelé, és a harmonizáció abszolút nem vonzó sok helyütt, és most már nem csak harmonizációról van szó, hanem szociális nivellálásról is. Az Egyesült Királyság ellenállt ennek a centralizációs kísérletnek, és a magam részéről remélem, hogy ma a Westminsteri Parlament elutasítja a felhigító javaslatot, és nem lesz második népszavazás, hanem az Egyesült Királyság végre kilép az Európai Unióból. Köszönöm, kolléga. Honorevole franz kollega miniszterelnök úr pellegrini miniszterelnök úr a roma a szinti szlovák állampolgárokról szeretnék beszélni. Szegregálódnak, az egészségügyhöz nem férnek hozzá. Például Rankovce faluban, ahol 300 szlovák roma él, és kézi pumpával kell, hogy pumpálják a vizet a két ö, forrásból. Az Európai Ügynökség információ alapján a megkérdezettek több mint a fele úgy érzi, hogy diszkriminálják kisebbségi hozzátartozása okán. Sajnos Németországban is hasonló számok vannak, és az testi erőszak is megtörténik, minden kilencedik roma testi erőszak áldozatává válik. A munkanélküli fiatalok részaránya jelentősen nőtt a romák körében, miközben az általános populációban nem nőtt ráadásul a lemorzsolódás is nőtt, és az iskola látogatási arány alacsonyabb, mint a többségi lakosság körében. Kassán meglátogattam egy roma gimnáziumot, itt talán az diákok 90%-a roma volt, és a maradék pedig nehéz, nehezen iskolázható, nehéz, nehéz viselkedésű többségi volt, hogyan akarja meghatá, meghaladni ezt a kizsákmányolást, és hogyan akar fellépni az antiszigonizmus ellen. Pati Múlis úr, tessék! Tisztelt miniszterelnök úr, üdvözlöm! Ön a szocialista frakció részét képezi a pártja révén, és nagyon valós dolgokat mondott a kohézióról, a politikai kohézióról, arról, hogy a szociális pillér tekintetében kell jól alkotni. Lenne egy kérdésem a menekültekkel kapcsolatosan, mert hogy róluk nem szólt. Miért nem alakítanak ki egy olyan politikát önök, amely nagyon hasonlít az Orbán-féle politikához. Orbán Viktor talán néhány nap múlva kikerül a saját politikai pártjából, a néppártból. Erről vitatkoznak jelenleg. A visegrádi országoknak az elnökeként mi a szándéka az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottsággal kapcsolatosan a menekültügyi politika felülvizsgálat tekintetében, a felelősségek tekintetében ezek hogyan oszoljanak meg a tagállamok között? Ez egy régi téma, a régi megoldással fognak fellépni, vagy pedig blokkolni fogják Kaczynszkivel, Orbánnal együtt az egységes stratégiát? Beszélt ön az Európai Unióról, a demokráciáról, az egységességről, de most már itt az ideje, hogy lépjünk a menekültek javára. Flynn képviselő. Köszönöm, Pellegrino úr. Európa jövőjéről cserélünk eszmét, de az igazság az, hogy csak az EU-nak van jövője, hogyha csak akkor van jövője, hogyha meg akarja tanulni, levonja a tapasztalatokat. Az emberek az ország szoverenitása mellett döntenek. Az én országomban a Brexit mellett diadalmaskodott a szavazás, Peterbrában 60%-on, 60%-ban támogatták a Brexit ügyét. Ugyanakkor tegnap este Juncker megint megzsarolta az angolokat, ami elfogadhatatlan a brit miniszterelnök úr egy ölepként figyelte a nagy fehér ember üzenetét számára. Micsoda arrogancia, micsoda, micsoda arcpirító hozzáállás, hogy a választók szavazatára fittyet hánynak, az brit állampolgárok soha nem fognak meghunyászkodni, soha nem adják be a kukat. Kukán képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Én köszöntöm itt a miniszterelnök urat a parlamentben, és köszönjük, hogy fejtette véleményét az európai jövőről. A jövő mindig a jelenben alakul. Itt, ebben a teremben is jövőt írunk, és nagyszerű volt hallani, hogy ön világosan ö, megfogalmazta, hogy ön Szlovákia jövőjét az Európai Unión belül képzeli el. Ezzel együtt meg szeretném kérdezni önt, miniszterelnök úr, hogy ezzel ön szerint milyen felelősség jár? Mit jelent miniszterelnökként az európai szolidaritást, demokráciát, jogállamiságot megvalósítani helyileg? Képes-e ön tettekkel is alátámasztani azt, amit itt most szavakban kifejtett? és fellépe azok ellen, akik az Európai Unió egységét akarják aláásni, és az Európai Unióba vetett bizalmat. Jó lenne, hogyha erre is válaszolna, most szóban és a tettekben is. Mikrofon. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Miniszterelnök úr, én is üdvözlöm Önt itt a parlamentben. Az idei év Szlovákia számára nagyon sok botrányt hozott. A gyilkosság kapcsán, az adóügyek, Kossi Pasternák ügyek kapcsán, és jó, hogy létrejött egy ilyen párbeszéd az EU és az önországok között az adócsalás témájában is. Hiszen a közös pénzügyi politika közös európai ügy. Ami pedig a mezőgazdaságot és támogatottságát illeti, azt látjuk, hogy túlzottan a nagyok kapják a támogatásokat, itt változásra lenne szükség, és jobb ellenőrzésére az EU pénzek szétosztásának. Mert hallani, hogy Szlovákiában a, az erre hivatott ügynökség nem megfelelően kezelte az EU pénzeket, és nem volt igazságos a pénzek elosztása. Tisztelt miniszterelnök úr, Gratulálok ahhoz, amit elmondott, és ahhoz, hogy önnek van európai víziója. Ön már a 18. miniszterelnök, aki az EU országai közül itt megjelent körünkben, Szlovákiától az én hazám nincs messze földrajzi értelemben, és örülök annak, hogy ön egy egységes, erős, szolidáris Európában bízik. De amikor a kohéziós alapokról, alapról beszél, állíthatjuk-e, hogy teljesen jogállami, jogszerű a kohéziós alapok elosztása Szlovákiában, és igazságos-e ön szerint az, hogy a románok és a bolgárok továbbra sem tagjai a Schengeni zónának, noha a belépésre már számos alkalommal ígéretet kaptak utoljára 2018-ban. Ön azt mondja, hogy ne legyen Európa megosztott. Nos, akkor hogyan lehetne meghaladni ezt a fajta megosztottságot? Mit lehetne tenni, és ön mit tenne konkrétan, hogy ez a megosztottság megszűnjön? Miniszterelnök úr, a miniszterelnök úr most kérte a szót egyből, tehát tessék, parancsolja, meg is adom önnek. Engedjék meg, hogy röviden egy-két felszólalásra közvetlenül reagáljak. Nem tudok persze mindenre külön-külön válaszolni, erre nincs elég időm. Nos, ami a mezőgazdasági támogatásokat illeti, teljesen egyetértek azzal, amit Stefanec kollega mondott a pénzeszközök ellenőrzése tekintetében. Nagyon fontos, hogy kiküszöböljük a csalásokat. De minnyájuknak felteszek egy kérdést. Milyen rendszer az? Ahol az idevágó rendelet alapján a hektár alapú támogatásokat fizetünk ki, de hát milyen értelme van a terület alapú támogatásának? a gazdálkodók területre kapnak pénzt, és hogyha valaki nem termel, vagy nem termel a területen, ettől nem veszik vissza a terület alapú támogatást. Hát ez hogy képzelhető el, kérdezem önöktől. Egy olyan rendszer alakul ki, amelyben tényleg egymásért harcolnak a támogatásokért, mindenki próbálja nagyobbá tenni a területet, ott a terület, csöpög a pénz. Hát ezt, ezt meg kell akadályoznunk, hogy ez legyen a rendszer. Az európai adófizetők pénzét ne fizessük ki olyanoknak, akik hagyják ugarosodni, hagyják elgazosodni az európai termő, termőterületet. Aztán román kollégámnak mondva, Szlovákia mindig teljesen világosan kiállt amellett, és mindig a jövőben is támogatni fogja, azt, hogyha egy ország teljesít feltételeket, mondjuk a Schengeni zónába való belépés feltételeit, akkor fontos, hogy ez az ország világos választ kapjon. Vessünk véget a politikai játszmáknak, mondjuk, mint Románia esetében zajlik. Bulgária és Románia, hogyha teljesítették a Schengeni csatlakozás feltételeit, léphessenek be. Meg kell védenünk a külső határainkat, de megengedhetetlen, hogy az EU két kulacsos politikát folytasson az nyugati-balkán államok irányában is. Nem lehet ígérgetni, hogy változtas ezt, aztán megnyitjuk ezt a fejezetet, végezetül pedig nem történik semmi. Világossá kell tenni, hogy az egyes országok milyen feltételeket kell, hogy teljesítsenek, de meddig lesznek hajlandóak az állampolgárok arra, hogy nehéz reformokat alatt nyögjenek annak érdekében, hogy beléphessenek az elit klubba, közben nem léphetnek be. Tehát ez az a terület, ahol az EU igenis hibákat követel, és ahol nem megfelelő üzeneteket ad ki a külvilágnak. Ezt a két dolgot most spontán akartam mondani. Köszönöm szépen. Jurek képviselő, tessék. Panie, panie przewodniczący, panie premierze, panie i panowie posłowie. Miniszterelnök úr, hölgyeim és uraim, elnök úr, annak érdekében, hogy az EU túléljen és virágozzék, közösségre van szükség, ehhez az egységre szükség van, de ugyanakkor a megosztott tapasztalatokat és a kisebb közösségek sajátosságait is figyelembe kell venni, például a nemzeti kultúrák, vagy a nemzetek sajátosságait is. Nem lehet mindenkire az európai egyen kultúrát rákényszeríteni. Gratulálok Szlovákiának ahhoz a sikerhez, amelyet az isztambuli egyezmény tekintetében elért. Vannak olyan országok, mint Bulgária, akik keményen kiálltak. Az európai, állampolgár, európai tagállamok egyharmada kemény ebben az ügyben, nem adja be a derekát. A családok jövője és Európa jövője szempontjából fontos az, hogy elfogadjuk a különbségeket is. És elfogadjuk azt, hogy például az európai család hagyományát őrző országokra ne kényszerítsünk rá mindenfajta más értékeket. Ez az együttműködés alapja, hogyha minden delegálunk másokra, akkor soha nem fogunk tudni együttműködni. a képviselő. Köszönöm szépen a szót. o budoucnosti Európy. A já se vás chci... Tisztelt miniszter, elnök úr, az európai jövőről beszélt. Hogyan látja Orbán úrnak a politikáját, miként látja azt az Európai Uniós alapértékek területén. A visegrádi csoport kapcsán beszélt arról, hogy mennyire fontos a párbeszéd, és hogy a nati- nacionalizmus nem mennyire nem lehet megoldást. A populizmus, a nacionalizmus veszélyt jelent Szlovákia számára. Köszönöm szépen. lesz, hogy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 bírálatokat fognak kapni. Önök tudják ezt Kucsák újságíró meggyilkolása kapcsán, ugyanis jól lett a gyilkosokat, az elkövetőket fel tudták kutatni, de a megrendelőket nem. A témát lezártnak tekintik-e, vagy sem? A szólás szabadság nélkülözhetetlen feltétele a demokráciáknak. Meg kell, hogy védelmezzük a médiumoknak a szabadságát Szlovákia pontosan tudja, hogy az Európai Uniónak és az Euróvezetnek a tagja, és egy ilyen környezetben nem szabad, hogy a dolgok rossz irányba menjenek. Az euroszkepticizmus nem lenne jó program Szlovákia számára. Jól lehet, más országokban ez felütötte fejét. Szeretném, hogy a Szlovákia támogatná az európai munkaügyi hivatalnak a központját, jó központ lenne ez, ez Szlovákia eh, számára, és az európai együttműködés segíthetné. Smolkov asszony. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszterelnök úr, itt az Európai Parlamentben. Nagyon elokvensen beszélt az Európai Unióról, és kifejtette vízióját. Ön egy közös, egységes Európáról, álmodik, gondolkodik. És nem ért egyet a blokkosodással. De valóban továbbra is probléma, hogy nem minden ország Schengen tagja, aztán a Nord, North Stream, az északi áramlat is megosztja az országokat. Mit lehetne tenni ezek meghaladásáért, és az ügynökségekkel kapcsolatban is többször felmerült, hogy nem igazságos ezeknek a helyi működése, ideértve a munkaügyi vonatkozású kérdéseket is. Ma lesz a szavazás Pellegrini miniszterelnök úr a Brexitről. Gondolom ön illetve mi nem támogatjuk asszony megalapodását az EU-val, mert túl sok mindent ad föl, és amitről most beszélnek, az soha nem fogja garantálni a, a jó kereskedelmi kapcsolatokat. De egy dolgot kiemelnék a sok problémás terület közül, a biztonságpolitika, a belső biztonságügyét. Ha nincs megalapodás az Egyesült Királyság és az EU között, akkor az EU súlyos biztonságpolitikai válságba kerül, ha az adatbázisainkat nem osztjuk meg egymással, és a közös biztonság és védelmi politika is bajba kerülhet, hogyha az Egyesült Királyságra nem lehet majd számítani, mint hogy nem lehet majd ránk számítani. Hogyan gondolja ön, Pellegrini miniszterelnök úr, azt, hogy a Brexit ön szerint nem okoz semmi gondot az Európai Uniónak. Ön ugyanis így fogalmazott. Zdrojewski képviselő. Panie premierze, szanowni państwo, wysłuch... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Több tucatnyi államfőt és kormányfőt hallottam itt felszólalni Európai jövőjéről, és azt kell, hogy mondjam, hogy a felszólalásaikban nem talált, nem hallottam semmi ellentmondót Mindenki szép szavakat mond, elismerőleg beszél a parlament munkájáról, az intézményekről, de sajnos engem aggaszt a szavak, a szép szavak és a nemzeti szinten elhangzott propaganda közötti feszültség. Ez deszruptív, kártékony. Ez a kettős beszéd, ez a Jánusz arcúság, ez a kétnyelvűség világosan ki kell állni az európai értékek mellett, és hogyha az európai értékekről beszélünk, akkor ezeket otthon is képviselni kell. Például a Visegrádi csoport. Az európai ö, szervek működésének elmélyítése tekintetében teljesen másként működik ö, otthon, ö, mint itt. Köszönöm szépen a szót, mondja a következő felszólaló. Említette az 1989-es évet. Nos, akkor Európa megosztott volt. De ma az Európai Unió még mindig nem eléggé egységes és kohézív. Juncker úr arra szólította fel, hogy